Okay, um, let's, let's start, start the meeting. Rendben, akkor kezdjük meg ülésünket. Először is fogadjuk el a napi rendet. Nem látok ellenvetést, úgyhogy úgy tekintem, hogy a napi rendet elfogadtuk. Néhány elnöki közlemény is lesz sajnos, némelyiket a múltkori ülésen önök kérték postpone this. This is a change to the Okay, right, I, the, the Adolfo's just advised me that actually... Adolfo most jelzi nekem, hogy a hatos napi rendi pont, ami holnap került volna sorra, elhalasztásra kerül a fogyasztóvédelmi politika új stratégiája, tehát kikerül a napirendből. Ez a második módosítása már a napirendnek elnöki közlemények, rendkívüli bizottságülést tartunk, meghallgatást az LKB kormányzó tanácsa tagjelöltjének meghallgatását október 10-én hétfőn 2.30-tól 4.45-ig eszmecserét folytatunk e, a jelöltel. Lesz egy zárt első része fél háromtól e, negyed négyig, 45 perces e, ülés, ezt követi egy 90 perces nyilvános rész 15-15-től 16-45-ig. Az ECOFIN fog valószínűleg holnap ajánlást tenni október más, október 4-én arra, hogy erősítsük meg ezt az időzítés menetrendet. Wroclawban szeptember 16-17-én az ECOFIN ülésére került sor, aztán eh, szeptember 23-ától 25-ig Washingtonban az IMF-nél, ami a, az ün, a formális ECOFIN illeti, a websájtra felkerült az információ, ott voltam a pénzügyminiszterek és jegybank elnökök találkozóján Timothy Gartnerrel és eszmét cseréltek. A harmadik eset ez már, hogy az informális ECOFIN találkozón részt veszek jeleztem utána, hogy egyetértek Timothy Gartnerrel, hogy az euró vezetbeli helyzettel kapcsolatban nincs szükség katasztrófa forgatókönyvekre, meg kell nyugtatni a e, piacokat. Konkrétabban a találkozón jeleztem, hogy intézkedések történtek a jövőre vonatkozóan, a kor, gazdasági kormányzási csomag elfogadásra került, illetve az európai szemeszter, a lengyel pénzügyminiszter jelezte is, hogy megvan a politikai egyesség a kompromisszumra. Ezt mi a múlt héten meg is szavaztuk, aztán speciális mechanizmusok is vannak, az euróövezet beli 17 működésére, de a szándék mindig a 27-től erre, de 27-ektől a parlament szándékát többször is kifejezésre jutotta, hogy mi közösségi munkamódszerrel és nem kormányközi módon kívánjuk irányítani az euróvezetet és hogyha új felvetések alakulnak ki, akkor az ECON szakbizottságot tájékoztatni kell. Egyetértettem, hogy gyorsan meg kell valósítani a július 21-i megállapodást, de aggályomnak adtam hangod, hogy még ha az összes parlamenttel is fogadja, nem leszünk könnyebb helyzetben, alternatív módokat kell találni a tagállamoknak a megfelelő pénzösszegek előteremtésére. Timothy Gartner és javasolta, hogy az EFSF újabb pénzeket kell, hogy tudjon bevonni a központi bank megnyugtatóan járt el. A szeptember 15-i dollárlikviditási swapokról is szó volt, de az LKB-nak mindenképpen fel kell lépni a piacok megnyugtatása érdekében. Aggályomnak adtam hangot, mi szerint jobb kommunikációra van szükség a különböző EU szervek, intézmények, tagállamok között az Európai Parlament több állásfoglalásán is támogatta az eurókötvény kibocsátását. Részt vettem a pénzügyi szolgáltatásokról szóló vitában is. Az over-the-counter eh, derivatívek sortolásáról is szó volt, a 27-ek szintjén nagyon fontos az új jogszabályok megalkotása, és a parlament mindenképpen erre is gondol, amikor a felügyeleti ö, architektúrát kialakítja, ami a tőke megfelelőség négyest illeti, pillanatnyilag a dokumentum tervezete csak angolul rendelkezésre, vitát mindenképpen le kellett folytatnunk, hiszen a bázeli megállapodásból eredez, és a tartalom nagy része viszonylag ismerős. A MIFID nem nemzetközi egyezményeken alapul, amilyen a bázeli, és sokkal eh, nehezebb lesz a parlamentnek vitát folytatnia, hogyha időben a fordítások nem készülnek el. Eh, jól mutatja mindez, hogy az összes intézmény mekkora nyomás alatt működik, hiszen óriási jogszabálytömeggel birkózunk. Ennyit szeretnék összezésképpen mondani, a részletekkel kapcsolatban keressenek meg engem. Az ECON Washingtoni IMF delegációját illetően Nos, a képviselőházás a szenátus elnöke is, illetve a pénzügyi felügyelők, az ágazati képviselők is találkoztak velünk, ugyanakkor magasrangú világbank és valuta alapi vezetőkkel is az EU, e, USA, a pénzügyi e, szolgáltatási szektor reformjának együttműködése, a Bázel 2, a e, díjazás, a pénzügyi tranzakciók díjazása, a pénzügyi reformok Ázsiában, a, az államadóságok, a válságmenedzselés, egyes EU tagállamok reformprogramjai, EU és globális fejlemények, globális gazdaságirányítás és egyensúlyhiányok, gazdasági kiállí, kilátások, növekedési modellek Európa számára. Ezek voltak a témák, és a e, Világbank is fog ezekről jelentést készíteni. Néhány napot töltöttünk ott, rengeteg munkánk volt tehát a delegáció többi tagja is megerősítheti ezt. Hogyha valami konkrétumra is kíváncsiak, akkor kérem, keressenek meg engem. Napirend harmadik pontja, német-svájci adó megállapodás. Látom, hogy Jean-Paul kéri a szót az USA delegációval kapcsolatban. Tessék. Azzal kapcsolatban, amit korábban említett, ha jól értettem, elnézést, hogy késtem, azt mondta az elnök asszony, hogy Geithner úr álláspontját támogatja. Az engem nem zavar, hogyha ön személyesen támogatja Geithner úr álláspontját, de hadd mondjam el, hogy nem ez a véleménye, legalábbis az én frakciómnak ebben a szakbizottságban. Egy kis jellegünk van abból, hogy olyanok adnak leckét, akiket mi védelmezünk várfalként, mert most az euró ugye válságot jelent, és Obama úr is fél tőle, csak hogy e, tudni kell, hogy milyen magas az átváltási árfolyam. Ez paradox e, a e, válság követelményei között a jelenlegi piacokon. Úgyhogy Parizó asszony, a MEDEF elnöke összesküvés elméletét nem támogatnám, de azért megállapítom, hogy az Egyesült Államok oldalán az amerikai bankok mindent megtehetnek, hogy az európai bankok ne jussanak viszonyítanak dollárhoz, és hogy pánikba hajszolják a piacokat az euróval kapcsolatban. Látom, hogy az angoloknak vannak gondjai, de az állam adósságok, szuverén adósságok nem egyik napról a másikra alakultak ki. Szóval ennek a bizottságnak a tagjai úgy gondolják szerintem, hogy súlyos a helyzet, de azért ne érezzünk bűntudatot már Amerikával szemben. Köszönöm, Jean-Paul. Hát ez a gond, amikor ilyen röviden összegzek dolgokat, nem azt mondom, amit pontosan mondtam volt, tehát nem értettem egyet mindennel, amit Geltner úr mondott, de konkrétan azzal egyet értettem, hogy a katasztrófa forgatókönyveket le kell venni a rendről, amennyire csak lehetséges, és személyes minőségemben azt mondtam, hogy Eh, jó lenne, hogyha a pénzünkhöz több bank is felsorakozna az EFSF eh, eh, mentén, és ezt egyébként támogatták sokan az asztal körül. Most akkor térjünk át a német-svájci adó megállapodásra. Van egy szóbeli választ igénylő kérdés, amiben megállapodtunk e-mailben leveleztünk is arról, hogy kiírja ezt alá, a szakbizottság nevében küldjük, tesszük fel, akkor én írnám alá, javaslom, hogyha a koordinátorok szeretnék aláírni, akkor a frakcióknak kell benyújtani, de úgy látom, hogy az a helyes, hogyha a szakbizottság teszi fel a kérdést, ezen az alapon egyeztem én bele, és ezen az alapon tárgyaltunk. Gondolom, hogy ez a legkézenfekvőbb hozzáállás. Arlén. Igen. A kérdés a E, német-svájci megállapodással kapcsolatos, Egyesült Királyságra nem kérdez rá, e, pedig ugyanilyet kötött az Egyesült Királyság és Svájc. Most akkor miért a németekre e, összpontosítunk? Csak két külön megállapodás van ugyanszó, de ugyanolyan szempontból vetődik fel az EU jogrendje. Úgyhogy a szóbeli kérdésben mindkettőt megemlíthetjük. Wolf. Uh, uh, uh, Én azt szeretném kérdezni a bizottságtól, ami Görögországgal kapcsolatos, és bizonyos források szerint 500-600 milliárd svájci frank körül vannak a svájci számlákon, és ezek magánszámlák, tehát magán görög polgárok számlája, és ezeket nem számolják be, úgyhogy nem kapja meg azokat az adókat, amire ez joga lenne, tehát nem tudja beszedni azokat az adókat. Úgyhogy a mentő csomagban, hát hogy is mondjam, szóval Görögország megkezdi a tárgyalásokat, és hát gyakorlatilag hozzá kellene férni ehhez a pénzhez is. Bocsánat, ezt most nem azt gondoltuk, hogy mi most erről folytatunk vitát, úgyhogy azt gondolom, hogy a legtöbb, amit tehetünk, hogy megváltoztatjuk a címet, azonban ezt ma kell nagyon gyorsan lefolytatnunk ezt a vitát, gyorsan, Sven. Csak egy megjegyzésem lenne mégpedig az, hogy úgy gondolom, hogy a német megállapodás szerint az adó az világos, de az Egyesült Királysággal való megállapodás még nem jelent meg. Úgyhogy ez csak egy technikai megjegyzés volt részemről, ami pedig a tartalmát illeti, persze lehet a hatályt bővíteni, de mint mondtam, technikailag nézve az Egyesült Királysággal kötött ö, megállapodás még nem ismert. Igen, tudjuk, hogy valami éppen történőben van, és van a német-svájci megállapodás, ez már ismert, úgyhogy azt gondolom, hogy most a napirendhez kellene visszatérnünk, ugyanis ez nem erről kell, hogy szóljon ez a vita. Elnök asszony, én csak azt szeretném megtámogatni, amit Arlene McCartney asszony is javasolt, Bocsánat, de nem hallottuk, amit az elnök asszony mondott, mert nem volt bekapcsolva a mikrofonja. Nos, én csak szeretném a támogatásomról biztosítani a bővítést, a hatály bővítését illetően, ugyanis Sven Gigold az utolsó koordinátorok ülésén elmondta, hogy miről van szó, és a cél az, hogy megkérdezzük a bizottságot, hogy vajon a német és a brit példát követve lesznek-e további bilaterális megállapodások, és hát ez a szövegből is kiderül, hogyha ezt ki lehet egészíteni olyan elemekkel, amelyeket Wolf felvetett, meg ami a címben is jelezheti a bővülést. Ahogy Árlén említette, én ezt a magam részéről támogatom, és gondolom, hogy így is lehet ennek a szellemében eljárni. Köszönöm. Nos, hát akkor a végső változatot rendelkezésre fogjuk bocsátani, de mondtam, hogyha <clears throat> nem tartjuk be a határidőt, akkor nem kerülhet plenáris ülésre a tervek szerint úgy, ahogy ezt előirányoztuk, és akkor jöjjön a négyes napi rendi pont. Ez pedig egy eszmecsere lesz Hans Hogerforst úrral, aki az International Accounting Standards Board elnöke, és most azt mondta, hogy tovább tud maradni, ugyan kicsit késni fog, úgyhogy ha nem fogjuk befejezni a vitát, a tervek szerint, akkor az nem lesz gond. Úgyhogy bocsánat a késésért, de már is átadom önnek a szót. Nagyon szépen. Thank you. Uh, members of the uh, Econ Committee. Köszöntöm az Econ bizottság tagjait és szeretnék néhány szót szólni Philip Densó francia kollégám nevében is, hogy nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek és lehetőségem van eh, szólni ebben a rendkívül fontos bizottságban. Önök közül néhányan tudják, hogy hosszú karriert futottam be Hollandiában a politikában öt évvel ezelőttig, azután öt évvel ezelőtt kiszálltam a politikai életből, de most nagy öröm, hogy itt lehetek a parlament eh, épületében, és hát az, hogy az időből az ember ki kifut. Ez számomra egy ismert jelenség a parlamentben, ez általában így van. Tehát nagy öröm számomra, hogy válaszolhatok majd a kérdéseikre a munkánkat illetően, azonban ha megengedik, akkor azzal kezdem, hogy néhány rövid bevezető megjegyzést teszek két témakörrel kapcsolatban. Először is néhány szót szeretnék szólni arról, hogy milyen fontossággal bír az IASB kapcsolata Európával, másodszorban pedig néhány tapasztalatot, megfigyelést jelentést osztanék meg önökkel eh, arról vonatkozóan, hogy milyen szerepe volt az accounting standardseknek a pénzügyi válság idején. Először is nézzük meg az IASB-t és Európát, illetve a kettő közötti kapcsolatot. A kettő között természetesen stratégiai fontosságú kapcsolat áll fenn, azt gondolom mindkettőnk számára stratégiailag fontos ez. Európa nagyon komoly politikai és pénzügyi tőkét eh, fektetett abba a döntésébe, hogy átvegye az IE EFR ezt 2005-ben Európa döntése gyakorlatilag azt jelenti, hogy az IASB az nagyon jó úton halad a globális standard, iránymutató standard irányába. Az Európai Parlament is támogatta ezt hatalmas többséggel, 458 szavazattal. A parlament az IFRS-t használja a pénzügyi beszámolók globálisan elfogadott terminológiájaként, nyelvezeteként és ez természetesen nagyon sok ország csatlakozott, ide egyre több ország követte Európát, hogy átvegye az IFRS normákat. Majdnem minden latinamerikai ország, Kanada, Amerika is teljességgel jelen vannak, Ázsia, Óceánia, Ausztrália, Új-Zéland, Korea, Hongkong, Szingapur és ők is hamarosan Indonézia is itt lesz a sorban, szintén át fogják venni ezt a rendszert. Japán is lehetővé teszi már a helyi vállalatoknak eh, ezeket a számviteli szabályoknak a használatát, Kína is gyakorlatilag nagyon közel van már a konvergenciához, tehát használni fogja ezeket a számviteli standardokat. Dél-Afrika és Izrael szintén átvették. Európában, az Európai Unión kívül Törökország használja ezt teljes mértékben, és Oroszországban is beindult már a folyamat. El lehet mondani tehát, hogy ebben az évben a G20 tagok többsége már ezzel a számviteli rendszerrel fog dolgozni, és a G20-as, mint csoport, csoport az teljes mértékben támogatja ezt a mozgalmat, tehát hogy egy globális standard szerint történjen a számvitel. Az Egyesült Államok Securities and Exchange Commission, a SEC, az hamarosan dönteni fog, hogy az IFRS-t felveszi-e a saját pénzügyi beszámolói rendszerébe, és ha igen, akkor hogyan. Ez nem lesz egy könnyű döntés az Egyesült Államok számára, de optimista vagyok a kimenetelét illetően hogy az SEC ezt át fogja venni, ha negatív lenne a döntés, és én ezt nem gondolom, hogy így lesz. Ennek ez komoly csalódást okozna, hiszen olyan sok befektetés történt már a konvergencia folyamatába, és egy ilyen döntés azt mondanám, és hát Természetesen ez szinte kizárt, de azért ez nagyon késleltetné a mi előre haladásunkat, ugyanis nagyon sok ország most éppen arra vár, hogy mit fog csinálni az Egyesült Államok, Japán, India és Kína is ide sorolható. Tehát eh, ez egy nagyon komolyan késlelt működtethetné a munkánkat, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos az IFRS átvétele, és olyan nagy, ennek a, olyan nagy a nyomás most már, hogy ezt, ezt nem lehet megállítani, maximum egy kicsit késleltetni. Tehát az IFRS átvétele az túlságosan fontos ahhoz, hogy vissza lehessen forgatni ezt a folyamatot, és ebben az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszott. Tehát egy nagyon komoly haladást értünk el, nem kevesebb, mint tíz év alatt, és Európa stratégiája, hogy nemzetközi vezető szerepet vállal a számviteli rendszerben, ez meghatározó volt, azonban ez nem azt jelenti, hogy az IASB az európai támogatást egyszerűen és eleve adottnak veheti. Az IASB folyamatosan pártolás tárgyalásokat folytat az európai érintettekkel, hogyan lehetne ezeket a számviteli normákat továbbfejleszteni. Nagyon komoly kapcsolataink vannak az EFRAG csoporttal és magával az Európai Bizottsággal is. Folyamatosan konzultálunk az európai számviteli szervezetekkel minden tagállamban, és örömmel vesszük az inputot az európai befektetőktől, és mindezt próbáljuk úgy hasznosítani, hogy jobbá tegyük a saját rendszerünket. Annak ellenére, hogy nagyon gyakori és nagyon nagyon intenzív a párbeszéd közöttünk. Természetesen lesznek és vannak olyan időszakok, amikor nem értünk egyet. Európa érdeke az természetesen európai, még az ISB a világ érdekeket veszi figyelembe, úgyhogy Európán belül is lehetnek persze még egyet nem értések az egyes tagállamok között, úgyhogy van, ahol ezt szorgalmazzák, van, ahol mást helyeznek előtérbe. Hogyha hogyha nincs egyetértés, akkor az IASB-nek kell megmutatnia azt, hogy az a döntés, amit mi hoztunk, a számviteli ellenőrzésetek illetően az nagyon jól informált, tisztességes, egészséges ítéleten alapul, ahol megvan a megfelelő áttekintés, és mi továbbra is azon leszünk, hogy a bizalmat növeljük a rendszerünkbe, azok körében, akik ezt már átvették, és szeretnénk erősíteni az intézményi kapcsolatokat az IASB és Európa között ugyanolyan módon, ahogyan ezt szerte a világon tesszük. És mi, aki függetlenek vagyunk, és függetlenül határozzuk meg ezeket a normákat, nekünk ezt a bizalmat ki kell építeni, és kölcsönössé kell ezt természetesen tenni. Mi független szervezet vagyunk. A második kérdés, amiről ígértem, hogy bevezetőmben szólni fogok, az a pénzügyi válság és a számviteli rendszerek egymással való kapcsolata. Ez egy olyan kérdés, amihez sokkal több idő lenne szükséges, mint amennyi nekem rendelkezésemre áll. Azonban hiszek abban, hogy a kontextus konszenzus ismertetése segíthet az önök számára abban, hogy jó vitát tudjunk folytatni. A pénzügyi válságot az okozta, hogy összeomlott egy makrogazdasági politika és az üzleti normák. A szabályozás egyszerűen összeomlott, hatalmas kockázatokat nem vettek észre csak akkor, amikor ez már túlságosan késő volt. És nagyon sok esetben nem volt adott a transzparencia, az átláthatóság a befektetők számára, nem is is tudták, hogy milyen kockázatokat vállalnak a befektetéseikkel. És hát a válság közepén azt lehet mondani, hogy szinte hihetetlen, hogy ez megtörtént, és mi nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ez még egyszer megtörténjen, de úgy gondolom, hogy a pénzügyi beszámolási rendszernek itt meghatározó szerepet kell játszania. Az átláthatóság, a transzparencia az, ami fontos számunkra, és ez függ össze a számviteli rendszerekkel. A legmagasabb szintje az átláthatóságnak lehetővé teszi azt, hogy a, a társaság pénzügyi helyzetének a legsötétebb zúgaiba is be tudjunk hatolni. Az átláthatósága lehet a legjobb hozzájárulás, amit a számviteli szakma hozzájárulhat a pénzügyi piacok hosszú távú stabilitásához. Az átláthatóság szükséges előfeltétele a hosszú távú pénzügyi stabilitásnak. Ha nem adott a transzparencia, akkor a különböző intézkedések csupán egy faszád, egy, egy külső valami, és sok minden mindent nem veszünk észre, csak akkor, ha már túl késő. Egyetértek azzal, hogy az átláthatóság az nem mindig fest egy jó képet, nagyon komoly a gazdasági volatilitás ma, és ennek nagyon mélyek a gyökerei. A német bank, a Deutsche Bank elnöke József Ackermann azt mondta nemrégiben, hogy a volatilitás az új normalitás és én azt gondolom, hogy a kockázatmentes vagyon, a risk-free assets ideje, az gyakorlatilag lejárt, és elmúltak azok az idők, amikor erre számítani lehetett. Nos, hogyha a volatilitás lesz a normális, akkor hogyan tudnak a számviteli normák megfelelni ennek? akkor most mesterségesen kellene védeni a, a beruházásokat a volatilitástól, vagy pedig ezt le kell írni, és meg kell mutatni, hogy melyek ezek a kockázatok. Ez az új normális helyzet. Akikkel beszélek, többnyire azt mondják, hogy a pénzügyi beszámoló rendszernek pontosan el kell mondania, hogy mi van, mi az aktuális helyzet. Úgy kell leírni a helyzetet, amilyen. Sokkal inkább, mint úgy, hogy milyenek szeretnénk elképzelni. Akkor, hogyha a császár mesztelen, akkor a pénzügyi beszámoló feladata, hogy kimondja azt, hogy a király mesztelen, teljesen mindegy, hogy mennyire fájdalmas lehet ez az igazság. Azonban van egy nagyon fontos hátulütője is mindennek. Akkor, hogyha a számbevőket megkérjük, hogy írják le az igazságot, akkor oda kell figyelni, hogy ha ezt tesszük, akkor a pénzügyi információ nehogy önmagában legyen forrása a gazdasági volatilitásnak. Ez hiba lenne. És éppen ezért az IASB mindig pragmatikus megközelítést alkalmaz, hogy milyen mérési technikákat alkalmaz. Mi tudjuk, mint az IASB, hogy nincs egyetlen helyes válasz. És éppen ezért mi mindig egy, egy, egy vegyes rendszert alkalmaztunk, összepróbáljuk kapcsolni a történeti, a múltbeli költségeket a tisztességes értékkel, historic cost és fair value. Ez is mind ott van a mi gondolkodásunkban és ezért próbáltuk a reformunkat végrehajtani, hogy új iránymutatásos, új iránymutatásokkal tudjunk szolgálni a nem likvid piacok számára, ugyanis ha a piacok nem likvidek, akkor ott bizony nagyon nehéz pénzügyi eszközöket alkalmazni a számvitelre és hát nagyon nagy óvatosságra van szükség a pénzügyi számviteli szabályok reformját illetően. Ugye most a hedge fondokra vonatkozó számviteli szabályok azok csökkenthetik a volatilitást, mert ugye ők azért vannak, hogy a kockázattal számoljanak, de nem kellene, hogy növeljék is azt. Úgyhogy a számvitel az nem szabad, hogy elkendőzze a volatilitást, illetve a számvitelnek semmiképpen sem szabad maszkot helyezni a volatilitás elé, azonban nem is lehet annak forrása. Összefoglalva, tisztelt bizottsági tagok, nagyon köszönöm önöknek, és hálás vagyok a figyelmükért, és hát az egészen biztos, hogy nagyon érdekes időket élünk manapság, úgyhogy talán túl érdekes már az én ízlésem számára, de hát együtt kell működnünk, hogy foglalkozzunk a nagyon sok mélyen gyökeredző problémával, amelyekkel szembesülünk a globális pénzügyi rendszerben. Arról biztosíthatom önöket, hogy az IASB elkötelezett amellett, hogy folytassa önökkel a szoros együttműködést, beleértve az európai érintetteket, a bizottságot és a parlamentet. Mi keressük a lehetőséget, hogy elmélyítsük az önökhöz fűződő kapcsolatainkat, és fontos szerepet játszunk a befektetők bizalmát, illetően a pénzügyi piacokon. Ez egy rövid bevezető volt részemről, és hát nagyon nagy örömmel várom a kérdéseiket, amelyekre legjobb tudásom szerint megpróbálok válaszolni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem jelezzék, hogyha kérdést akarnak feltenni a kedves kollégák. Wolf, esetleg feltenni az első kérdést, Wolf? Nos, először is szeretném megköszönni, hogy ma eljött hozzánk. Biztosan tudja, hogy a parlament kapcsolata nem mindig felelt meg annak eh, az önszervezetével, amit kimentünk volna eredetileg. Örülnénk, hogyha lenne egy rendszeres párbeszéd, hiszen valóban eddig az volt a benyomásunk, hogy az IASB, tehát a Nemzetközi Számviteli Standardtestületet inkább Amerika dominálta, fejezzük így, és az európai érdekek talán kicsit háttérbe szorultak. Lehet, hogy ez egy rossz benyomás volt, amely onnan eredhetett, hogy nem volt rendszeres párbeszéd közöttünk. Ez volt az első pont, másodszor. Úgy gondolom igaza van abban, hogyha azt mondja, hogy derül át azzal kapcsolatosan, hogy Amerika bevezeti az IFRS-eket, mi többször is hallottuk ezt itt a parlamentben, és újra és újra csalódnunk kellett. Remélem, hogy ezen a téren valóban lesz előrelépés. És lenne egy teljesen technikai kérdésem, és mivel nagyon technikai jellegű a kérdés, lehet, hogy ő nem is tudja megválaszolni azt. A, az ISB múlt év júniusában egy javaslatot terjesztett elő, Revenue from Contracts with Customers címmel. Ebben a tervezetben azáltal, hogy új szabályok szülessenek arra, hogy a forgalomból eredő nyereséget úgy kell kifejezésre jutatni, hogy az összehasonlítható legyen többek között. Minket megkerestek Németországban, engem személyesen Németországban, Jean-Paul Gozes kollégát Franciaországban, stb. A különböző telekommunikációs vállalatok, akik azt mondták, hogy számokra ez a javaslat pont ellenkező hatású lenne, mint amit célul kitűztek. Látom, azon francia kollégája már bólogat, tudja, miről van szó. Olyan lehetőségeket nyitna ez meg, hogy már ma nyereségként tüntessenek fel jövőbeni nyereségeket, és ezáltal a következő üzleti évet terhelnék ez nem szolgálja a célt. Az egész azzal a problémával függ össze, hogy a telekommunikációs vállalatok szerződés kötékor szubvenciós áron kínálják a szolgáltatásaikat az ügyfeleknek, és a jövőben ezt a szubvenciós árat azonnali forgalomként kell feltüntetniük, és nem két-három évben keresztül írhatják le, ahogy eddig volt. Érdekelne, hogy ismeri ezt a problémát, és hogyan szeretné azt kezelni. Köszönöm szépen. Thank you very much, Herr Klintz, uh, for your uh, questions. Köszönöm szépen, Herr Klintz, a uh, kérdését ang angol száz dominancia érvényesül-e? Hát az elnök ugye nem angol száz, de igen, elég sok angol száz van, a, a, a, aki részt vesz a munkában, nem rossz fickók egyébként, és hogyha megnézi a szervezetünket, 135-en vagyunk, és nagyon multikulturális ez az egész szervezet. Sokan jöttek a világ minden különböző pontjáról, és nem annyira úgy tekintünk egymásra, hogy na te francia vagy, te pedig USA beli, különböző véleményekkel. Nagyon lelkes munkatársi gárdánk van, egyetlen céllal a fejében, a fejükben, hogy a befektetőket védjük. A legtöbb befektető nem meggazdagodni vágyó ö, vállalkozó, hanem egyszerű emberek, nyugdíj alapok, stb. Természetesen optimistának kell lennem, nem segítene, hogyha pessimista lennék. Úgy gondolom, hogy mindenképpen jót tenne a világnak, hogyha Amerika csatlakozna. Nagyon sok pénzünk az amerikai tőkepiacon került befektetésre, hogyha ott nagyobb lenne az átláthatóság, az mindenképpen jó lenne a világ erészének is. Az USA mindig nagyon fontos szerepet játszott a szemviteli normák kialakításában. Hamarosan várható az egyértelmű döntés, a SZEK nekem folyamatosan azt mondja, hogy ez a kérdés is eldöntésre fog kerülni, majd még talán visszatérhetünk erre később. Ami a bevétel elismerési standardeket illeti, nos, az egyik első ülésünkön pontosan ezzel foglalkoztunk, és azzal, hogy a távkezlési üzletágat miként tudjuk figyelembe venni, Nos, sok fogyasztó ingyen telefont kap, amikor a távközlési céggel szerződik, és nem hiszem, hogy egyetlen fogyasztó is úgy gondolná, hogy ez a telefon tényleg ingyen van, mert ugye ott van mögötte az a díjszabás, az a csomag, az a hűségnyilatkozat, egy év, két év, ki kell fizetni végeredményben ennek a telefonkészüléknek az árát, és olyan kicsit ez, vagy majdnem olyan, mint hogyha részletre vásárolnánk valamit. Tehát az nem feltételezhető, hogy a készülék ingyen van, és ezt nem is állíthatnák a cégek, ez a mi célunk, hogy ezt elérjük. a gazdasági realitásokat nem tükrözi, hogyha valaki azt mondja, hogy ingyen adják oda a telefont. a normákat újra át lehet tehát gondolni, minden tagszervezetünk reflexiót fog elvégezni, és biztos vagyok benne, hogy a távközlési szervezetek kiváló érveket fognak felsorakoztatni, annak érdekében, hogy alátámasztják, hogy tényleg ingyenes készülékekről van szó, de lehet, hogy lesz, akinek más lesz a véleménye. Jean-Paul, ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd, egészítsem ki azt, amit Wolf Klintz mondott, és hadd térjek vissza erre a kérdésre. Nagyon jó, hogyha normákat alkotunk, nem vagyok ellene, de van-e hasznuk, és nem vagyok benne biztos, hogy túl sok értelme ezen a területen a normáknak. Jól emlékszem, hogy az e ES 17-es normák a, a bérleti szerződésekkel, leasingekkel kapcsolatban milyen érveket sorakoztattak fel a normák mellett. Például azokra gondolok, akik szállodák üzemeltetése céljából épületet bérelnek. Most amikor egy vállalatot felmérnek a minősítő intézetek, akkor a szokásos, szokványos normák szerint járnak el. Kérdésem az, hogy a minősítő intézetek munkáját megkönnyítendő ö, ilyen normákat szükséges-e hozni? hiszen valójában a távközlési piacon a készülékeknek nem létezik ára, nincs fogyasztói áruk, hiszen ö, folyamatosan hűség ö, vállalásokhoz és díjcsomagokhoz kötődnek. De nem lehet felmérni ezeknek a készülékeknek a valós értékét, árát. Az a kérdésem, hogy van-e tényleg gazdasági haszna az átláthatóságnak, vagy pedig öncélú módon bonyolítjuk a távközési cégek életét, a könyvelők, a számvitelel foglalkozók örömére olyan bevételeket feltételezünk, amelyeket nem szedtek még be, hiszen a szerződéseket az előfizető, a fogyasztó félbeszakíthatja, felmondhatja, egyre inkább lehetőséget ad erre a jogszabályrendszer. Úgyhogy jó lenne talán egyszerűsíteni és nem túlbonyolítani a kérdéseket. Nos, hogyha tényleg igaz, hogy a fogyasztó, az előfizető felmondhatja már másnap az előfizetését a távközlési céggel, ami általában nem igaz pillanatnyilag, akkor úgy gondolom, hogy ennek az egésznek vége lesz, mert a távközlési cégek nem fogják ingyen odaadni többé a készülékeket, mert ez túl kockázatos lenne. Nem tudom, hogy az Európai Parlament készíte ilyen jogszabályt, hogy ez meg fog-e történni, hogyha megtörténik, akkor a számviteli problémát is megoldja. Na, az a tény, hogy annyi féle különböző ár létezik. Például, hogyha egy iPad-et a piacon vásárolunk, akkor nagyon jól tudja egy fogyasztó, hogy mennyi az átlagár, mi, a, mi számít olcsónak, mi számít viszonylag drágának, de a telefonkészülékeknek egy csomó burkolt költsége van a szerződések szerint. A, a leasing az más kérdés. Foglalkoztam én is bérleti szerződésekkel sokat. Hogyha a múltbeli nagy szemviteli botrányokat megnézzük, mindig arról volt szó, például az Emron esetében, az USA-ban, a Ripple 105 válság idején, hogy az eredmény beszámolón nem jelentették meg a problémákat. Nagyon sok olyan derivatíva volt, ami a pénzügyi válság kirobanása idején nem jelent meg a cégek mérlegében, eredmény beszámolójában 5-10 évig lehet bérelni egy adott eszközt. Nagyon fontos, hogy ezek az eszközök igenis megjelenjenek a mérlegben, az eredménykimutatásban, ezen dolgozunk. Nagyon sok cégnek ez nem tetszik. Én értem, hogy miért. Azért, mert meg kell változtatniuk az adminisztrációs tevékenységeiket, de a befektetők számára fontos, hogy láthatóak legyenek ezek az információk, és pillanatnyilag optimistább módon jelenítenek meg sok mindent, mint ami a valóságot jelenti. Észrevételem lenne néhány dologgal kapcsolatban, amit említett, ami az Egyesült Államokat illeti. Hallotta, hogy éppen beszámoltam arról, hogy ott jártunk. Kicsit pessimistább volt a hangulatot az IFRS vonatkozásában. Némileg változott a szóhasználat. Most már nem azt mondják, hogy a számviteli szabályok helyett most bevezetnék belátható időn belül az IFRS-t, inkább párhuzamos ö, működtetésről vagy alkalmazásról beszélnek. Ez egy kicsit engem ö, meghökkentett. Ö, de az is igaz, hogy mással beszéltem, mint a legutóbbi esetben. Minden esetre a szóhasználatban érzékeltem változást. Ami a mobiltelefon készülékeket és néhány más területet illet, különösen a kisebb vállalkozásokra gondolok, de másokra is, felvetődött-e hogy a számviteli bánásmód igazítható-e a jövedelmi folyamatokhoz. Az problémás, hogyha már az elején nagyon nagy kiadások jelentkeznek. A mobiltelefon készülékeknél egyfajta leasing és előfordulhatna, lehet-e ez megoldás. Úgy gondolom, hogy az a módszer, amit mi most használunk, nagyon hasonlatos a leasing vagy bérleti standardekhez. A lehető legjobban kell a gazdasági realitásokat tükröznie a számvitelnek. Hát az a tény, hogy amikor valaki kézbe kapja, elheti a készüléket, akkor de facto mm, nem válik tulajdonosába, mert egy-két évig még díjat kell érte fizetnie, az Egyesült Királyságban lehet készülékkel vagy készülés, készülék nélkül szerződést kötni, és elég egyértelmű az árkülönbség. Ez jelzi a telefonkészülék árát. De mihet másnap felmondható a szerződés, Biztos vagyok benne, hogy nem lesz többé eltérés a gazdasági realitások és a gyakorlatok szerint feltüntetett árak között az Egyesült Államokban. Tudom, hogy mindenki kicsit más hangnemben beszél erről a dologról, azért én továbbra is hiszek benne, hogy pozitív döntés fog születni. Miért? Azért, mert az USA az IASB-be sokat fektetett, normáinkért nagy erőfeszítéseket tett, és hogyha nem vezetik be a rendszert, akkor az IFRS-ben csökken majd a befolyásuk, és ez nem érdeke az USA-nak. Az USA nagy befektető, tudnia kell, hogy uh, hova fektet be. Uh, az ottani piac most nem virágzik, a, az feltörekvő piacokon tudnak befektetni az amerikaiak is, ezért fontos, hogy milyen pénzügyi jelentések érkeznek ezekről a feltörekvő piacokról. Az IASB-t, a mi szervezetünket a 90-es évek végi nagy ázsiai pénzügyi válság után hozták létre, amikor egyértelmű volt, hogy a világban nem egyformák a számviteli elvárások, és az USA aktív szerepet vállalt a szervezet munkájában. Az USA érdekelt abban, hogy megvédje saját gazdaság érdekeit, és szerintem megfelelő döntéseket fog hozni. Köszönöm, Sven. Igen, köszönöm szépen, hogy eljött. Két rövid, konkrét kérdésem lenne. Először is az IFRS e vázlatos tervezetére kérdeznék rá. Ebben a javaslat tervezetben a közérdek, vagy ebből a közérdek fogalma kikerült. Ez egy kritikus változásnak és megkérdőjelezhető változatásnak tűnik, hiszen a számviteli eredmények nagyon sokszor közjószágot jelentenek, és ez az utalás hiány, vagy az utalás kivétel a szövegből megkérdőjelezhető. Volt-e konzultációs folyamat ezzel kapcsolatban, ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Második kérdés, az egyik kedvenc témámmal kapcsolatos az országonkénti jelentéskészítéssel. Az elnök asszony már várta ezt a kérdést, gondolom. Érdekes vitát folytattunk 2009-ben erről Tweedy úr, az ön elődje mondott is róla néhány dolgot. Másfelől az Európai Parlament e-bizottsága, illetve a plenáris többször is leszögezte, hogy milyen fontos az országonkénti beszámolás, és Zsoli asszony, a Libé Szabadbizottság, szakbizottság elnöke, szabadságjogi szakbizottság elnöke Tüdi úrnak levelet is írt e témában, sajnos sosem kaptunk választ rá, ez sajnálatos, látható, hogy a kommunikációs probléma fennáll, a demokratikusan választott parlamenti képviselők számára párbeszédet biztosítani kellene, kérdéseinkre választ kellene adni. Hadd kérdezzem meg tehát még egyszer, hogy a országonkénti jelentéskészítés az IFRS-ben megvalósul-e, illetve az, az ön elődjének küldött levélre kapunk-e választ? Köszönöm. Köszönöm, Gild úr. Először is úgy gondolom, hogy nem igaz, hogy a e, stratégiai dokumentumainkból a munkánk közcélja kikerült volna. Van egy nagyon erőteljes e, bekezdés erről, hadd mondjam így, az életem nagy részében a közjóért dolgoztam, és továbbra is úgy gondolom, hogy azért dolgozok. Mi jelenti a közérdekű célját a mi munkánknak szűk értelemben a befektetők érdekeinek megvédése, ők az elsődleges felhasználóink, és hogyha egy cégbe befektetnek, akkor fontos, hogy megbízható adatokkal rendelkezzenek róluk, tehát ők elsődlegesen a közcélunk, másfelől a piacgazdaságok sem működhetnek csak a szabályok alapján, a bizalomra is szükség van, és nagyon fontos a mi munkánk a piacgazdaságok bizalmának építésében. A pénzügyi beszámolás a bizalom egyik sarokköve, nagyon egyértelmű, hogy milyen közérdeket szolgál tehát a mi munkánk, és egyértelmű, hogy ez a stratégiai dokumentumunkban igenis szerepel. Ami az országonkénti beszámolás témát illeti, ezt a témát kevésbé jól ismerem, tudom, hogy létezik ez a beszámolás, és ö, jelenség. Nem tudtam a levelükről, de nagyon szívesen válaszolok rá. Egy konzultációs dokumentumot most tettünk közzé egyébként az ágendákkal kapcsolatban, és ebben szerepel ez a téma. Tudom, hogy már történtek erőfeszítések, de még nem igazán sikerült megvalósítani. Tudom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, és az önök parlamentje nagy jelentőséget tulajdonít neki több lehetőség is felmerülhet a cél eléréséhez, a pénzügyi beszámolás az egyik lehetőség, az Egyesült Államokban a szabályozás oldotta meg, ez egy másik útvonal, ahol elérhető ugyanez a cél. Éppen most mutatják nekem a 2011-es stratégiai felülvizsgálati dokumentumot, amiben az szerepel, hogy az IFRS a közérdek eh, miatt eh, végzi a eh, munkáját. De nagyon szívesen magammal viszem a levelüket, amit írtak, és időben válaszolunk is, rá megígérem. Talán félreértés lehet itt stratégiai dokumentum és az IFRS alapokmánya eltérnek, és én erre a konkrét dokumentumra kérdeztem rá. Most ez, ez egy vagy két különböző dokumentum? Hogyha két különböző dokumentum, akkor Szeretném, hogyha a másik dokumentumra vonatkozóan is megválaszolná a kérdésemet. Két különböző dokumentumról van szó, de 99%-ban biztos vagyok benne, hogy a közérdek fogalom szerepel a mi constitutionunkben is, de utána fogok nézni. Ha nincs ott, akkor pedig ott kellene lennie. Köszönöm szépen, önnek teljesen igaza van, országonkénti beszámolás történik, csak említettem négy szem közt már, nem akarjuk, hogy azt mondják nekünk mindig, hogy majd amikor az IFRS keretében ezt meg lehet csinálni, akkor megcsináljuk, az IFRS meg azt mondja, hogy jó, hát erre még nincs szükség. Szóval jó lenne, hogyha ez a dolog megvalósulna. Tessék! Muchas gracias. Eh, gracias por su... Köszönöm szépen. Először is egy rövid kérdésem lenne. Szeretném elmondani, hogy támogatom én is az országonkénti jelentéstételt. Ez rendkívül fontos számos frakció számára itt a parlamentben, hiszen nagyon fontos, hogy a nemzetközi összehasonlíthatóságot elérjük, ami a számviteli szabályokat illeti. Három évvel ezelőtt egy német nagybank megállapította, hogy amerikai értékelés szerint ötször annyit érnének a származtatott értékpapírai, mint európai értékelés szerint. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy a mozgástér, és sokszor a szabályok megkérdőjelezhetőek. Tekintettel a pénzügyi rendszer reformjára meg kell vizsgálnunk, hogyan tudjuk ezt a problémát kiküszöbölni. Ön említette a pénzügyi reformot és a számviteli standardok reformját is. Ezzel függ össze a második kérdésem. A pénzügyi reform egy dolog, a másik dolog a standardok reformja. A gazdaság talpraállása egy második terület, amely összefügg ezzel, de mégis külön kell kezelni. Beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy a gazdagság talpra tudjon állni, és gondoskodnunk kell arról is, hogy a piacok volatilitása ne legyen hatásra a reálgazdaságra. Ezt hosszú távon el kell érnünk, annak érdekében, hogy elkerüljük a torzulásokat. Talán szólhatna erről is néhány szót. Thank you. Um, you mentioned two very important... Köszönöm. Két nagyon fontos kérdést említett Említette azt a tényt, hogy elég nagy eltérés van az amerikai pénzintézetek és az IFRS-hez tartozó pénzintézetek prezentálásában, és ez igaz. A fő eltérés az, hogy az IFRS alapján, hogyha egy bank nagyon sok derivatív ügylettel foglalkozik, akkor ezeket mind fel kell tüntetni a, a, a kimutatásban, a mérlegben. Az USA-ban a források és eszközök egymást kiolthatják, és így sokkal kevésbé lehetnek jelen a mérlegben. Átlagban, hogyha európai bankoknak lehetővé tennénk -e ezt, hogy így járjanak el, ahogy az USA beli bankok, akkor 20-30%-kal kisebbnek tűnnének fel az európai bankok, mint amilyenek valójában őszintén szólva, én azt gondolom, hogy a mi eh, szabályaink a megfelelőek. Egy eszköz az eszköz, egy forrás az forrás, és a derivatívek nagyon eh, veszélyes eszközök, nem szabad, hogy eh, lábjegyzetben, apró betűs részben legyenek csak ott a mérlegben kell szerepelniük. Korábban Hollandiában értékpapír felügyelőként dolgoztam, ahol a EFM-hez mentem dolgozni, kitört a válság, nincs összefüggés, de megvizsgáltuk, hogy mi is történt a gazdaságainkban, és láttam statisztikákat európai és amerikai bankokról is, és úgy tűnt, mint hogyha az európai bankoknál sokkal több lenne a pénz. Ez, ez nem igaz. Uh, egyszerűen a az amerikai bankoknál ki lehetett oltatni pozitívákat negatívákkal, és nem feltüntetni derivatív ügyleteket. Ugye egy olyan hétköznapi befektető, aki nem tudja ezeket a részleteket, hát nagyon megvezethető. Ezért aztán nagyon fontos, hogy az egész világban egységes legyen a a standard, a norma, és az emberek tényleg összehasonlíthassák egymással a bankokat, attól függetlenül, hogy a világ melyik részében működnek azok. A piaci volatilitásra vonatkozott a második kérdés, hogy a válság idején az első szakaszban, 2008-ban a Lehman Brothers bukása után hát nagyon forrongott a piac, és volt, aki azt mondta, hogy a számvitel e, e, erősíti a piacok összeomlását, mert ugye a piaci értékcsökkenést visszajelzi. Én el tudom képzelni, hogy ott a, a dolgok hevében amikor minden összeomlott, zuhantak az értékek, akkor ezt gondolták az emberek. De hogyha igazából megvizsgáljuk, hogy mi is történt, és a számviteli számokat figyelembe vesszük a válság kirobanása után, és hogyha azt látjuk, hogy az elmúlt években milyen veszteségeket kellett lenyelniük a bankoknak, akkor azt láthatjuk, hogy bizony sokkal nagyobbak voltak a veszteségek, mint amit kimutattak a könyvek az elején és szerintem nem túl sokat mutattunk, hanem inkább túl keveset. A várható veszteségmodell a bankok esetében arra kényszerítette őket, hogy előbb ismerjék fel, hogy veszteségek lesznek, mint hogy azok tényleg bekövetkeztek, és szerintem erre szükség is volt. Köszönöm. Kívánne valaki még kérdést feltenni? én is feltennék néhányat. A források és eszközök külön értékelése és kimutatása nagyon érdekes. Ez egy különbség az USA és az EU között. Az USA is végment ezen az úton, amit mi a Solvency 2-esnél előírtunk, hogy külön mutassuk ki a forrásokat és az eszközöket, mégsem ezt a megoldást választották most érdekes az, ahol egy eszköz és egy forrás interakciója megvalósulhat, például egy biztosítási modellnél. Egy évente fizetett annuitás és bizonyos eszközpúlok olyan megfelelően vannak-e egymáshoz kapcsolva, illetve egy teljesen más kérdésnél. Ön azt említette a bevezetőjében, hogy valószínűleg kockázatmentes eszköz már nem is létezik. A szuverén adósság és a bank tőkekövetelmény vonatkozásában ez engem mindig nagyon foglalkoztatott, Valószínűleg ez az egyik oka a szuverén vagy államadossági válságnak, és felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet ezzel megbírkozni az államadosság kérdésében. Hogy a ciklikusságot is megelőzzük, ami a követelményeket illeti Nyilván a kockázat besorolást megváltoztatták, de elég cseles volt ez. Talán nagy kitettségű rendszert is ki lehetett volna alakítani. Van-e valami elképzelés ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Hát nyilván vannak elképzeléseim, csak hogy itt már túlmegyünk a számviteli norma kialakítás témáján vagy körén a bázali rendszer, a tőkekövetelmény javaslatok veszélye az, ami Írországban történt. Három-négy évvel ezelőtt Írországnak gyakorlatilag nem volt államadósága. Mindenki azt gondolta, hogy ez a legbiztonságosabb ország a 3A államkötvényeket tekintve, és aztán tudjuk, hogy mi történt. Megmutatta mindez, hogy nincs olyan, nincs, nincs, nincs biztonságos eszköz. Most Németországot szuperbiztonságosnak tekintik, de Németországnak is több mint 80%-os az államadósága, és lehet, hogy ez még magasabb lesz, hogyha egy nagyon komoly európai mentőprogramot, csomagot kell finanszírozni. Ez, ez, ez ma még gyakorlatilag elképzelhetetlen. Hát senki nem tudja elképzelni, hogy Németország ne legyen e, három ás besorolású, de hát láttuk, hogy az USA-val mi történt. Mindig kockázatos, a pénzügyi szektorban olyan tőkekövetelményrendszert kialakítani, ami azt mondja, hogy bizonyos eszközöknél, például a háromás államkötvényeknél nem kell tartalékot képezni. Aztán látjuk, hogy mi történik. Ugye a válság előtt mi volt? a legtöbb bank nagyon egészséges bázeli arányokat mutatott 11, 12, 13 százalék, Hogyha megnézzük a normál számviteli számokat, a mi számainkat, nos, inkább 1-2 százalékos volt a legtöbbnek a, a tőkéje, és hogyha a kisebbségi érdekeket is kivonjuk ebből, akkor nulla vagy mínusz tőkéjük volt az egyszerű oka annak, hogy ide jutottunk ilyen káoszba, az az, hogy nulla tőkével hagytuk működni a pénzügyi szektort. Ezért ennyire borzasztóan sérülékeny a rendszerünk. Véleményem szerint nagyon kockázatos olyan rendszert kialakítani, ahol azt állítjuk, hogy vannak olyan eszközök, amik nem kockázatosak. Szerintem minden kockázatot hordoz. Ja, igen, igen, az is egy nagyon érdekes felvetés volt. Amennyiben egy eszköz és egy forrás között nagyon szoros az összefüggés, akkor ezt figyelembe vesszük -e? Igen, természetesen. A legtöbb korszerű életbiztosítási termék Európában a biztosítási kötvény, a biztosítási szerződéshez kötődik, amit ugye eladtak az ügyfélnek, és az ígért hozam nagyon szorosan kötődik azoknak az eszközöknek a teljesítményéhez, ami befektették a biztosítási cég pénzét ugye, ugyanolyan volatilitás nem fordulhat elő. Hogyha fölmegy a piac, akkor mást ígérnek, mint lemegy. Ugye tudatosan olyan számvételi szabályokat kell kialakítani, hogy amennyiben az eszközök és a források között szoros az összefüggés, akkor számviteli szempontból azok szintén össze kell, hogy függjenek. Köszönöm szépen. Van-e bárki másnak még kérdése? Nincs. Mindenki elégedett. Még van néhány percünk, hogyha bármilyen kiegészítésre szólunk még. Én úgy gondolom, hogy mindent elmondtam, mindent megbeszéltünk, a jelenlegi nemzetközi helyzetet, illetve a pénzügyi válságot. Szeretnék köszönetet mondani a figyelmükért, és nagyon szívesen eljövök újra, illetve elviszem magammal az üzeneteiket, ígérve, hogy gyorsan válaszolunk rájuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Um, we've got about a, a 10 minute pause now before... Most 10 perc szünet következik, és aztán, követ, aztán megbeszéljük az LKB éves jelentését. Köszönöm.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 Okay, everybody, we're more or less at the appointed time. Úgy nagyjából lejárt a meghirdetett szünet. Gay Mitchell uh, késlekedik. Ön beszél a nevében? kérdezi az elnök asszony Astrid Lulingtól, aki mikrofon nélkül kommentál. Koordinátor, értem. Jó. Okay. Um, and we are also... Igen, és szintén hiányzik Der Capping. Remélem, hogy hamarosan megérkezik. Minden esetre az EKB éves jelentésével és a módosítókkal kapcsolatban az előadónak Rámonnak adom meg a szót. Tessék! Dear colleagues. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, nagyon nagy ö, örömmel veszem, hogy ilyen sokan kísérik figyelemmel ezt a jelentést. 221 módosítót terjesztettek elő, és az az érzésem, hogy megvan a jó indulat ahhoz, hogy megfelelő kompromisszumokkal nagy többséget érjünk el. A vita az LKB éves jelentéséről egy speciális vita, és ahhoz, hogy megakadályozzuk néhány ország csődjét, szükség lenne az eurobond, az eurokötvény kibocsátására, mondják sokan és az LKB menedzsmentje nagyon jó, és akkor, hogyha az LKB nem avatkozott volna be a piacokra például tavaly augusztusban, illetve most augusztusban, akkor a helyzet sokkal rosszabb lenne. Egy új keretre van szükség, amely az LKB-t megszabadítja a jelenlegi terhektől, és hogyha szükség van új eszközökre, intézményekre van szükség, amelyek megfelelő keretet tudnak biztosítani, hogy az európai országok mihamarabb kikeveredjenek a pénzügyi válságból. Ami az EKB teljesítményét illeti, egyet értünk a néppárttal, a szocialistákkal és a zöldekkel, hogy az idő, ideiglenes intézkedéseknek meg kellett történniük, még akkor is, hogyha nem adnak sok örömre okot. A néppárttal egyetértünk abban, hogy az LKB-nak szigorúnak kell lennie, ami a kollaterális mellékes károk okozását illeti, és mindannyian figyelemmel kell kísérnünk a tevékenységét. Örülök, hogy G. Mitchell úr, a néppárti árnyék előadó is támogatja azt, hogy legyen egy európai kincstár és egy európai pénzügyminiszter Számomra ez fontos, szükség lesz egy ilyen kincstárra, hogyha az Európai Uniónak egyszer lehetősége lesz arra, hogy saját maga vessen ki és szedjen be adókat. A szocialisták, mi, a szocialisták és a demokraták utasúrral egyetértünk abban, hogy Európának előre kell haladnia az integráció útján, a szolidaritás és a pénzügyi fegyelem értelmezésében vannak különbségek, de biztos vagyok abban, hogy sikerül kompromisszumot találnunk. Gigol úr a zöldektől szintén sok jó ötletet terjesztett elő, különösen az átláthatóságra és a technikai hozzáértésre vonatkozóan és nagyon sok módosítót be fogok építeni, mert ezek megfelelnek a ö, nagyobb fiskális integrációnak, és itt szintén arról van szó, hogy több információra van szükség. Végül pedig, ami a GUE módosítóit illeti, nagyon más az ideológiai hátterünk, de ahogyan az LKB-t vezetni kell, abban úgy tűnik, hogy együtt tudunk néhány pontban érteni, például a monetáris politika szerepe, az esetleges pénzügyi buborékok létrejöttében és Végül pedig egy nagyon fontos kérdés számomra a transzparenciát illetően. Nagyon sok módosító azt mondja, hogy nem kell az LKB ülések anyagát közé tenni sok más bankhoz hasonlóan. Amikor azt olvasom a sajtóban, hogy mi történt a kormányzó testületeiben ezeknek a bankoknak, akkor ott is hiányolom a, a transzparenciát. De ha a jegyzőkönyveket nem hozzák nyilvánosságra, akkor ez spekulációt eredményezhet, és a problémákat növelheti. Nagyobbá teheti, mint amekkorák. Láttuk múlt augusztusban is, hogy a kormányzó tanács néhány tagja nem támogatta az LKB-t, hogy a másodlagos piacon olasz-spanyol kötvényeket, államkötvényeket vásároljon. Ezt eh, néhány nappal ez megjelent a sajtóban, de eh, itt szükség van arra, hogy minden eh, szereplő megfelelően érveljen. Én azt gondolom, hogy a jegyzőkönyvek közététele lehetővé teszi a jobb érvelést a döntéshozatalban, és ez segíteni, segítene abban is, hogy jobban megfogalmazzák az elvárásokat és az LKB jövőbeni lépéseit, ugyanis ez az európai projektek szempontjából meghatározó. Emlékeztetem önöket és a többi előadót, társ előadót, hogy jövő szerdán 12 egy órakor lesz egy egyeztetés, és akkor el fogom juttatni önöknek még ma vagy holnap a módosítókat, és a tagokat kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot velem, ha bármilyen információra van szükségük a jelentésemmel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Kutás kollega. Nagyon szépen Köszönöm, elnök asszony, a szót. És azzal kezdeném, hogy ismétlem, amit ő, Tremóza kollega az imént elmondott, hogy az Európai Parlamentnek mindenképpen kifejezésre kell juttatni támogatását amellett, hogy európai megoldást találjunk a válságra, amelyet éppen a, a hiányos szolidaritás jellemez, én a módosítóimban megpróbáltam egy pozitív perspektívát felvázolni az eurozóna számára, és ez egy erős üzenet részemről, hogy legyen meg az egység és a szolidaritás a gazdasági és monetáris unióban. Üdvözlöm az LKB kezdeményezését a stabilitás digitalizáció irányába, azonban hosszú távú megoldásra van szükség, nem csak a mostani válság megoldására. Tehát legyen egy adóunió, nagyon fontos, hogy legyenek eurókötvények, hogy csak két példát, két példát említsek. Ami pedig a módosítóinkat illeti a mi frakciónk módosító indítványait, illetve a bizottság tagjainak indítványait, itt arról van szó, hogy az eurozóna legyen szilárd. Ezt üdvözlöm, nagyon jó, hogy a gazdasági növekedést ö, meg kell indítani, munkahelyeket kell teremteni, és ö, munkahelyeket kell teremteni. Ö, európai monetáris alapot kell létrehozni, amely segíti a pénzügyi stabilitást, kialakul egy európai stabilizációs mechanizmus, ezt üdvözöljük és azt hiszem, hogy mi még nagyon sok helyen találunk kompromisszumot, és kész vagyok Tremóza úrral és a többiekkel együttműködni. Jónak tartom, hogy az előadó még ezen a héten eljutatja hozzánk a kompromisszumos javaslatait, ma vagy holnap mondta. Jónak tartom, hogy szerdán is találkozunk és akkor ezen a héten vagy a jövő hét elején biztosan meg tudunk állapodni. Én is köszönöm. És akkor most az árnyék előadók először Szláné a szó. Nos, nagyon szépen köszönöm Ramon a jelentést és a tisztázó megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy sok helyen egyetértünk a módosítókat illetően, és az dolgok hasonló irányba haladnak. Hát meg a, van néhány szokásos ügy, amivel majd foglalkozni kell a kompromisszumokról folytatott vitában. Említetted az elején, hogy milyen fontos a monetáris politika az asset price bubbles szempontjából, és azt hiszem, hogy ezt sokkal komolyabban meg kell vitatnunk az LKB-val. Úgyhogy tudjuk, hogy ez nincs benne a, az ástabilitás definíciójában, de bizonyos hatása a hosszú távon alacsony kamatoknak, az kialakíthatja ezeket a buborékokat, és az egyik legnagyobb nyílt, nyitott kérdés az EKB monetáris politikáját illetően éppen ez, és itt kell tiszta, világos szavakat találni. Néhány módosító ebbe az irányba mutat, meg abba, hogy nézzük meg a magánadósság állomány alakulását, és azt is vegyük figyelembe. Ez is egy más módszer, hogy ugyanazt a helyzetet elemezzük, és fontos kérdés. Teljes mértékben támogatom, amit mondtál a transzparenciával kapcsolatban, és meg kell próbálnunk világossá tenni ennek a fontosságát, úgyhogy a módosítóink ebbe az irányba mutatnak, és ez nem csak a jegyzőkönyv nyilvánosságának a kérdése, hanem a, a kollaterális károk minősége is. Trissé úr azt mondta, hogy nagyon sokszor van ilyen, és ez a potenciálisan megengedhető kollaterális károknak egy része, ugye ezt használják a bankok és mások is, de a, a teljesség az tulajdonképpen irreleváns, hogyha arról van szó, hogy mennyire szolvensek az egyes, fizetőképesek az egyes intézmények, itt számos kérdés merül fel, és ez ahogyan mi láttuk, nem annyira átlátható, mint amennyire kellene, hogy mi az, amit el lehet fogadni, és mi az, amit nem, mi az, ami már mennyit engedhetünk a, a biztonságból, és éppen ezért itt számos kérdés felmerül arra vonatkozóan, hogy az LKB ő hogyan cselekedjen, és mennyire legyen érzékeny, illetve hogy a hibákat hogyan értékeljük, ha esetleg előfordulnak ilyenek. Itt abba is hagyom, de még egy dolog, amit fontosnak tartok a bizottság számára, és ebben osztom a, az anyagban foglalt véleményt, hogy az EKB-nak nagyon sok funkciója van. És van egyfajta tendencia sok tagállamban, hogy azt mondják, mi nem akarjuk, hogy az LKB ezt és ezt a feladatot elvégezze, de a kormányt sem akarjuk, hogy együttműködjön annak érdekében, hogy ezt a szerepet ellássa. Tehát ez egy csapda. Úgyhogy ha védeni akarjuk az e EKB-nak a társfunkcióját, akkor látni kell, hogy igenis el kell mélyíteni a fiskális uniót a megfelelő intézményekkel, és itt felsorolják a kulcsfontosságú elemeket, amikre szükség van és ezt a jelentést arra is fel kellene használni, hogy ezt, ezt elérjük. Ugyanis az LKB-t e egy olyan szerencsétlen helyzetben szerepben hagyjuk, hogy ugye döntsön olyan ügyekben, ami nem is a feladata, és akkor ö, nem is kapja meg a megfelelő legitimációt. Tehát számomra a kulcsfontosságú kérdés az EKB politikával kapcsolatban éppen ez. És ö, azt hiszem, hogy nagyon világosan kell fogalmaznunk, anélkül, hogy most egy a válasz az nem az, hogy az LKB-t hibáztassuk, szóval nem akarjuk a problémát elkendőzni, de inkább arra lenne szükség, hogy létrehozunk olyan európai intézményeket, amelyek el tudják végezni ezt a munkát. Nagyon szépen köszönöm. Tudom, hogy ez a jelentés ugye 2010-re vonatkozik. Nem baj, de ez a 2010-es jelentés. Mi egy kicsit terjesztettük, úgyhogy azt, arról is beszámolunk a mi jelentésünkben, a jelentésről, ami nincs benne a jelentésben. De így aztán sokkal érdekesebb az egész. <laughs> Úgyhogy lehet, hogy jövőre meg kell változtatnia a címet. Niklos Sontis kollega. Vagyis én. <laughs> Köszönöm szépen az előadónak az elvégzett munkáját részemről is. Végighallgattam, amit mondott, és láttam, hogy kész az együttműködésre, mi is készek vagyunk rá. Kérem, hogy akkor a módosítóinkat, amelyeket elkészítünk, vegye majd figyelembe. A módosítókat nem az ideológiai szemlélet különbözősége indokolja. Nagyon sok módosítónk legalábbis nem ideológiai különbségből ered, de olyan módosítókról van szó, amelyek a központi bank attitűdjével kapcsolatosak, az elmúlt év során tapasztalt attitűdjével, figyelembe véve, hogy 2010-ben, hogyha most eltekintünk 2011-től, súlyos válságot éltünk át, a jelzőket mindenki maga megválaszthatja az euró övezetben. A központi bank felelőssége egyértelmű, de nem lehet a válságot is ráhárítani a válságért mások felelősek, vagy mások is felelősek, ugyanis a központi bank részben felelős azért, hogy milyen helyzetbe jutottak egyes euróövezeti országok. Mi módosítóink ebből indulnak ki. Mi úgy ítéljük meg, hogy az LKB a struktúrájánál fogva nem képes utolsó mencsvárként finanszírozóul szolgálni válság esetén tehát nem alkalmas erre a feladatra. És hogyha így tekintjük, akkor nem fogjuk tudni megoldani hatékonyan a problémákat. Bizonyos intézkedésekre szükség van véleményünk szerint, kettőt ezek szerint meg is említenék. Először is végül mit fogunk tenni a minősítő intézetekkel? Sokan bírálják az ő szerepüket, de semmilyen intézkedés nem történt. Az előadó odafigyel erre a kérdésre, többször beszéltünk róla, hogy cselekedni kell ezen a területen. Másfelől támogatjuk a az EU-s kötvények kibocsátását. Erről is beszélt ön. De késlekedünk a, az intézkedés elfogadásával. Ráadásul ez az intézkedés egyedül nem oldja meg a problémákat. Az LKB e alapszabálya szerint egyedül az ár stabilitásról kell, hogy gondoskodjon. Lehet, hogy az alapszabályát is meg kellene változtatni. Nem hiszem, hogy itt most ezt a vitet le tudjuk folytatni. Mindenesetre köszönöm az előadónak a munkáját, és a e, jó szándékát. Mi is megpróbáltunk kompromisszumos javaslatokat tenni, hogy figyelembe vegyék azokat. Okay, thank you. Sylvie. Köszönöm szépen, Szilvi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dolgot mondanék itt röviden. Hát először is az előadó nagyon jó munkát végzett, másrészt nagyon sok mindenről beszámolt. Én szeretnék hangsúlyozni azt, amit Sven is mondott, vagyis, hogy az EKB-re nem tekinthetünk úgy, hogy elszigeteljük a közösség többi részétől, és ez a problémája jelentésnek. Az elmúlt években olyan dolgokat kellett csinálnia, amire nem volt felkészülve, nem volt felhatalmazása. Trisé úr más intézmények helyett is cselekedett. Nagyon fontos, hogy Európa érdekében itt jó megoldást találjunk, úgyhogy az az LKB szerepe megmaradjon, de ne legyen vákum. Pár szóban még az átláthatóságról, Ramona már beszéltem róla röviden. Úgy gondolom, hogy ha összehasonlítjuk, hogy mi történik az euróvezetben, és miért történik más jegybankoknál, azt hiszem, hogy egy dologról nem szabad megfeledkezni az USA-ban, Japánban és más országokban is. Egyetlen valuta van ugyan, de egyetlen adósság is. A kormányző tanács van, hogyha nebraszkai vagy kaliforniai nyilatkozik, nem változtat azon, hogy hogyan alakul az USA államadósága. Én is a nyitottságot pártolom, de minden nézetkülönbség azonnal piaci következményekkel járhat, egyes tagállamokra újjal utogathatnak, illetve egyedi ö, helyzete ö, romolhat egyes tagállamoknak a megosztás eszközévé válhat ez, az európai kohézió ellen hathat, és olyan következményei lehetnek ennek, ami egyszerűen nem létezik más rendszerekben, amelyekkel összehasonlítjuk az Európai Egybankot. Köszönöm. Anybody else? Kíván-e más hozzászólni? Ha nem, akkor Ramon. Á, Astrid, tessék. Elnök asszony, ne, nagyon fontos dolgokkal kell most foglalkoznom, a jelentést még nem igazán tudtam elolvasni, de a sajtóban több kérdést is hallottam felvetődni, németek például az Európai Bíróság elé akarják idéztetni Trisé urat, mert visszaélt a hivatalával. Úgy gondolom, hogy holnap feltetjük a releváns kérdéseinket Trissé úrnak az ő eljárásával kapcsolatban, de hát természetesen mindez nem nyugtatja meg a piacokat, az embereket. Én mindig védtem Trissé urat, úgy gondolom, hogy ő, ő az, aki egyedül is képes volt cselekedni, mikor amikor a többieknek nem felelt a készüléke, ugye valahogy így mondják, amikor a bizottság, a kormányok, egyes fővárosok hogy is mondjam, hogy kedvesen fogalmazzak, olyan kezdeményezéseket tettek, amelyek nélkül hát ugye meglettünk volna. A mégiscsak árnyék előadóként néhány módosítót majd készítünk. Hadd kérdezzem meg azért, hogy az előadó ugye Európai hitel minősítési Alapítvány létrehozására hívja fel a bizottságot, Mitchell úr ezt ki akarja venni a szövegből, a német sajtóban most olvasom, hogy Guido Westerwelle, aki német külügyminiszter, cikkeket ír, ahol ő is minősítő intézetet kér. Hadd kérdezzem meg az előadótól, hogy mit gondol erről, tényleg szükségünk van-e egy ilyen hitelminősítő intézetre? Köszönöm. Elnök, Sven, vissza akar térni valamire? Nagyon röviden. Kedves Lülingasszony, nem szabad mindent olyan komolyan venni, amit az ember Németországban olvas. Igaz, ez a különböző keresetekre, a különböző európai intézmények ellen, az új európai szerződések ellen. Azért, azonban eh, ami az európai eh, hitelminősítőt eh, illeti, az jelenlegi kormány koalíciós szerződésében benne áll egy ilyen lehetőség, azonban még nem konkretizálta senki, hogy milyen modell alapján jöjjön létre egy ilyen intézet. Régóta várunk már egy ilyen javaslatra. Wolf Klinzel mi kértük, hogy jöjjön létre egy ilyen hitelminősítő, ezért nem örültem ennek a törlésnek, és nem is értettem ezt. Azt gondolom, hogy már régen egy lépéssel előrébb vagyunk. De nagyon nagy meglepődöttséggel hallottam azt, hogy jelenleg az Európai Bizottságban nem egy értelmű, hogy a következő körben, amikor reformokról döntünk a hitelminősítőkről, valóban felkarolják ezt az ötletet. Azt gondolom érdemes kimondani azt, hogy mi itt a parlamentben közösen támogatjuk ezt. Nem azért, mert azt mondjuk, hogy minden legyen közkézen, hanem azért, mert a finanszírozás mellett a különbö és amellett, hogy kik bocsátanak ki pénzügyi termékeket, más finanszírozási módozatokat is szeretnénk, annak érdekében, hogy a hitelminősítők piacán nagyobb legyen a diversitás. Ezért van értem egy ilyen intézet létrehozását követelni, és én azt hittem, hogy itt már kialakult egy álláspont ezzel kapcsolatosan. Ilyen értelemen tehát, hogyha Veszter vele úr most hozzá tudna járulni ahhoz, hogy a kormány maga is tegyen egy javaslatot, akkor én ehelyütt azért komolyabban venném azt, amit ő mond. Okay, I think that's exhausted. Úgy gondolom, hogy akkor mindenki, talán Ramont kivéve, úgyhogy ismét neki adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ami a hitelminősítőket illeti, azt hiszem, hogy egy lehetséges megoldás lehetne hogyha nagyobb kompetenciát biztosítanánk. Tehát én nem vagyok a hitelminősítők ellen, megvan a maguk fontos szerepe, de a kompetenciát növelni kell. És nem szabad, hogy ő ilyen drágák legyenek, kevesebb forrással kell dolgozniuk, és olyan hitelminősítőre lenne szükség, amely szerepet játszhatna ebben a kontextusban is. Klinc kollega szólt és írt erről, hát meg lehet ezt próbálni, és akkor ezeknek a közhitelminősítőknek, európai szintű minősítőknek meg kell tudniuk mondani, hogy hogyan alakulnak a az államadóságok az egyes országokban, de hát ehhez több kompetenciára van szükség. Hát, mondtam az elején, hogy ezt a jelentést júliusban, augusztusban írtam, tehát a válság idején és én, mint egy mediterrán liberális tettem ezt, szeretem ezt a kifejezést, nem vagyunk túl sokan ebben a házban, de hasznos volt megnézni a problémákat, azokat a kérdéseket, amelyeket az európaiak tesznek fel nekünk. És egyetértünk, hogy az LKB e most egy kvázi fiskális szerepet játszik, véleményem szerint, és nem volt erre felkészülve. Nekünk javítani kell az unió intézményi keretét, hogy az LKB-t mentesítsük, tehermentesítsük. Ha nem tévedek, Olirén biztos úr májusban 2010 2010-ben azt javasolta, hogy az EFSF-nek adjuk meg a lehetőséget, hogy kötvényeket vásároljon a piacon, az árak emelkedését megelőzendő, és néhány tagállam erre nemet mondott. Na most, hogyha nincs európai megoldás, akkor eljutunk a, a, ugye Késhegyen folyik a tánc, és hát senki nem tudja, hogy mi lesz a következő nap, hogyan kerülnek esetleg felfüggesztésre a fizetések az egyes országokban. Úgyhogy ez az érzés megvan. Na most ez lehetőséget is ad hogy megvitassuk az Európai Fiskális Uniót, amire szükségünk van. Tehát fiskális integráció minimálisan szükséges ahhoz, hogy az Európai Monetáris Unió még hatékonyabb, illetve hatékonyabb lehessen. Azt gondolom tehát, kedves kollégák, hogy pragmatikusan kell közelítenünk ezekhez a kérdésekhez, és hát bizony nem lesz könnyű ezt a kompromisszumot elérni, és jeleznie kell a parlamentnek, jelzést kell adni a tanácsnak, a bizottságnak és az európai polgároknak, hogy megtaláljuk a megoldást, hogyan lehet elkerülni ezt a hogyan lehet megoldani ezt a válságot, és elkerülni a következőket, ami pedig a jegyzőkönyveket illeti, igazuk van. Ez egy Ez egy megosztó, egy olyan kérdés, ahol a vélemények megoszlanak. Ha nem jelenik meg, a, akkor ez gyengeséget esetleg. Gyengeséget jelöl a monetáris integráció gyenge pontját jelöli. És én, aki a stabilitás mellett vagyok, mint mediterrán liberális politikus, én azt gondolom, hogy az Spanyolország e valószínűleg nagyon, nagyon komoly szenvedésem ment volna keresztül, úgyhogy nem, ez így van, hogy én, mint mediterrán liberális, ezt látom, de hogy segítettek nekünk, és ez az unió nem áll ellen annak, hogy megjelenjenek a kormányzó tanács üléseinek jegyzőkönyvei. Hát én ismétlem folyamatosan, hogy milyen fontos a transzparencia. Úgyhogy meg kell néznünk, mi az álláspontunk erről. Uh, thank you very much. Well... Nagyon szépen köszönöm. Akkor erről a bizottságban október 11-én fogunk szavazni, és a plenárison november másodikán ez a cél, úgyhogy ezzel befejezzük ennek a napi rendi pontnak a tárgyalását, és minek utána semmi egyéb nem szerepel a napi renden korán. Befejezzük a munkát. Esetleg van valakinek valami mondani valója, mert ezt most megtetni. Ha nem, akkor egyszer végre korábban fejezzük be a munkát, és köszönöm. Na, hát, hát ez viszont így huszárban.